szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek eh, ma. Eh, tíz eh, nagyon intenzív nap végén, amikor is az európai demokrácia legjobb formáját mutatta. Az első olyan bizottság ez, amely valóban az Európai Parlamentben születik meg. Öt év együttműködés, partnerség, igazi politikai párbeszéd elejét látjuk. 2014 nagyon különleges év Európa számára. Száz évek kezdődött a két öngyilkos háború körül az első amely tönkretette európai népeket, és két generáció legjobbjait pusztította el. 70 éve felszabadult Nyugat-Európa, és elindult ez az egyedülálló projekt, amelyet európai integrációnak hívunk. A nemzeteknek most már nem brutális erővel, dominanciával kell keresni a biztonságot és a prosperitást, hanem azzal a gondolattal, aminek a megvalósításáért én élek, ez pedig a béke, a biztonság, és pontosan 25 év óta ez a gondolat már minden európai előtt nyitva áll. Amikor a berlini fal eh, leomlott, eh, akkor véget ért eh, a korábbi korszak, amit a vasfüggöny jellemzett. Ahol Vesza Havel mondta, a nyugat és a kelet azóta csak földrajzi minősítők, és nem politikai kategóriák. Ha visszanézzünk az elmúlt 25 évre, európai nemzetek fantasztikus átalakulásra voltak képesek. A legidősebb lányom 1986-ban született, akkor még elképzelhetetlen volt, hogy vége lesz Európa megosztottságának. A legidősebb fiam 1989-ben, amikor már megvalósult ez a korábban elképzelhetetlen dolog. A legkisebb fiam 2004-ben született, amikor tíz ország átalakította a társadalmát, és tagja lett az Európai Uniónak azért azt is látnunk kell, hogy még vannak súlyos hiányosságok, és hogyha a Juncker bizottság megkapja a jóváhagyást, akkor be tudjuk bizonyítani, hogy képesek vagyunk kezelni ezeket a problémákat. A kiinduló pont, hogy azért a helyzet nem annyira rossz, mint ahogyan néha felvázolják. Európa képes volt egy alapvető átalakulásra, Európa nem fragmentálódott, nem omlott össze, megőrizte a közös egységes valutát, és bár a 1930-as válság óta, a legszörnyűbb válságon mentünk keresztül, mégis bár európaiak milliói elvesztették a, a munkájukat, azért, és kevesebb a társ szociális védelem, mint amire szükség lenne, azért Európa mégis bizonyított, hogy képes választ adni globális politikai gazdasági, szociális kihívásokra. Nekünk politikusoknak biztosítani kell, hogy a megfelelő eszközöket alkalmazzuk, és megér, kiérdemeljük a polgárok belénk vetett bizalmát, megfelelünk az elvárásaiknak. Hogyha önök jóvá hagyják a jelölésemet, energiámat, tapasztalatomat, meggyőződésemet arra fogom felhasználni, hogy sikeres legyen Juncker úr programja, amelynek lényege a munkahelyteremtés, növekedés, tisztességes, demokratikus változás, változások, helyre kell állítanunk az emberek az EU-ba vetett bizalmát, nagyon gyakorlati eredményeket kell, hogy tudjunk felmutatni, biztosítva azt, hogy az EU valóban az embereket, a tagállamokat szolgálja. A bizottságnak nem a kellemes dolgokat kell megtennie, hanem azokat a dolgokat, amelyekre szükség van. És a Junckerféle politikai iránymutatásoknak ez a lényege. Ez a program egy olyan politikai program eredménye, amely számíthat az Európai Parlament többségének a támogatására, és a júniusi Európai Tanács által elfogadott iránymutatása. A jobb jogalkotás, az intézményközi kapcsolatokra való hangsúly helyezés, az, hogy állandóan odafigyelünk a jogállamiság és az alapvető jogok minden aspektusára, véleményem szerint erre van szükség ahhoz, hogy a dolgokat jobban csináljuk. Ez mindez a párbeszéddel kezdődik, ez közös politikai prioritásunk. A kérdés az, hogy hogyan érjük el ezeket hogyha megadják nekem a, bizalmat, az jövő év elején azt fogom javasolni, hogy a kollégium készítse el a javaslatok egy listáját, amely azoknak a jogalkotási javaslatoknak a listáját, amelyeket vissza lehet vonni a parlamenttel történő konzultáció után, és a jobb jogalkotást, a jogszabályok felülvizsgálását illeti egy olyan intézményközi megállapodás alapján, amelyet majd az EU szerződés 17. cikke értelmében el fogunk tudni fogadni fogadni. A bizottság hatásvizsgálatokat fog készíteni, és arra bátorítom a tanácsot, hogy kövesse az Európai Parlament iránymutatását, és biztosítsa azt, hogy a jogalkotási javaslatok hatását ne csak az Európai Bizottság értékelje, és ne csak a jogalkotási folyamat elején. Az is nagyon lényeges, hogy a változások hatását vegyék figyelembe, és a bizottság hatásvizsgálati testületében független emberek üljenek, akik nagy szakértelemmel rendelkeznek. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszédet is erősítsük, hogyha sárga vagy narancssárga kártyát használunk, akkor a bizottságnak ezt figyelembe kell venni, és egy indokolás ellátott választ kell adnia megvégződve arról, hogy a biztosok közvetlenebb párbeszédet kell, hogy folytassanak a nemzeti parlamentekkel, és közvetlenül oda kell figyelnie a parlamentek, nemzeti parlamentek megjegyzésére, és indokolt esetben válasz, megfelelő választ kell adni. Az Európai Parlamentet is be kell vonni ezekbe a vitákban. Ha jobban megértjük egymást, a szubszidiaritás eh, elve is segíteni fog eh, minket eh, abban, hogy ott lépjünk fel, ahol erre szükség van, és közös megközelítés alapján próbáljuk megvalósítani a céljainkat. Az Európai Unió a nemzetek és polgárok közössége, akik az elmúlt évtizedekben egyre közelebb kerültek egymáshoz, hanélkül, hogy megkérdőjelezték volna a nemzeti identitásokat prioritásokat, vagy a nemzetállamok fontosságát. Meg vagyok győződve arról, hogy az EU csak akkor lehet erős, hogyha a tagállamok is erősek, és a tagállamok ereje az unió erején nyugszik. Személyes tapasztalatom is azt mondatja velem, hogy csak együtt tudunk valódi változásokat elérni olyan globális kérdésekben, mint a klímaváltozás, a terrorizmus, vagy olyan országok, mint Ukrajna szuverenitásának a megőrzése. Az államok és a polgárok az EU két alapvető összetevői. Az EU nem lesz sikeres, hogyha ezek közül az egyik vagy másik, a másik kárára akar érvényesülni politikai testületek természetéből adódik, hogy az új kezdeményezésekre jobban odafigyelnek, mint a meglévő jogszabályok értékelésére. Ezt meg kell változtatni. Jobban oda kell figyelnünk a polgárokra, a vállalatokra, akik a jogszabályok alkalmazói. Nagyon őszintének kell lennünk arról, hogy mi az, ami nem működik, vagy nem szándékolt következményeket is be kell ismernünk. Akkor lehetünk csak sikeresek, meg, hogyha jobban egyeztetünk, többet egyeztetünk a tagállami érintett felekkel, minden szereplővel, vagy az itteni Brüsszelben működő képviselőikkel is. Az intézményközi megállapodás keretében kötelező lobby nyilvántartás, lobbista nyilvántartásra fogok javaslatot tenni. A jobb jogszabályalkotás nem jelent deregulációt, és nem ideológiai motiváltságú. Itt arra van szó, hogy a szükséges vettépet, a szükséges bürokráciát építjük le. Ez különösen a KKV-k számára jelent nagy problémát. Fontos, hogy könnyebben lehessen vállalkozni, embereket alkalmazni, munkahelyeket létrehozni. El kell távolítani az adminisztratív terheket, a szükséglenen vagy elavult jogszabályokat. Hogyha Eh, itt sikerül elő, előre lépnünk, akkor eh, az európai polgárok érezni fogják, eh, hogy meghallják az ő szavukat, és látják őket Európában. Ahogy mondtam, én semmi ideológia nincs emögött, e én gyakorlatilag ember vagyok, és ahogyan mondtam, ha belém helyezik bizalmukat, akkor támogatni fogom kollégáimat az ezzel kapcsolatos munkánkban. A választó polgáraink túlnyomó többsége Brüsszelt hibáztatja sok hibáért és csalódottságért. És ezért látnunk kell azt, hogyha valamik más intézményre mutogatunk, az nem segít, sőt, ennek az ellenkezője lesz igaz. Nem leszünk sikeresek akkor, hogyha nem érezzük valamennyien azt, hogy sürgetően kell cselekedni és csak akkor leszünk sikeresek, hogyha európai értékeink és elveink mellett eh, kitartunk, ez egyesít minket a sokszínűségben is. Következeteseknek kell lennünk, alaposnak, eh, amikor az EU intézmények Eh, a jogállamiság eh, alapján járnak el, ugyanúgy, mint, a, eh, mint valamennyi tagállam. Hogyha akár egyikünk is ezt nem teljesíti, az, az valamennyiünk hitelességét csorbítja. A bizottság, mint a szerződés őre, az alapvető jogok kartájának is az őre, és személyesen is felelős azért, hogy biztosítsa ezt minden, mindenki tartsa tiszteletben a kartát. Felelősségemnek tartom azt is, és a bizottság rendelkezésre álló minden eszközt fel, tudom, fel fogom használni, használni, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartását, a jogállamiság érvényesítését mindenütt, minden körülmények között kikényszerítsem kollégáimmal szoros egyetértésben és ha, a szükséges, akár az Emberi Bíróság vagy az Európai Bíróság bevonásával. Szorosan fogok egy, együttműködni nemzeti, tagállami, európai és nemzetközi szervezetekkel, akik szintén az alapvető jogok védelméért küzdenek. Itt egyikünk sikere, mindannyiunk sikere, hiszen valamennyien ugye azokat az alapjogokat szolgáljuk. Sok mindenre lehet még javítani az együttműködésben is. Ennek érdekében éves kolokviumokat fogok szervezni Európában, ezzel megvitatjuk az alapvető jogok szerepét, és részt fog venni az összes intézmény, nyilvánvalóan természetesen az Európai Parlament is. Tisztelt képviselők, bevezetőmben megpróbáltam néhány gondolatomat megosztani önökkel azokról a kérdésekről, amelyeket a legfontosabbnak tartok. Ezek az alapvető jogok eh, védelme eh, minden európai számára, jobban működő eh, jogszabályok létrehozása, és egy olyan új bizottság, amely az európaiakat szolgálja. Ez természetesen nem egy teljes lista, örömmel várom a kérdéseiket, és így megtaláljuk a közös alapját annak, hogy egy igazi politikai párbeszédet kezdjünk. A, ha nem változik semmi, az, az tulajdonképpen nehezebb, mint ha megváltoztatjuk azt a kultúrát, amelyben különböző szervezetek működnek. Nehezebb nem változtatni, mint szakítani a régóta megszokott gyakorlattal és mentalitással. De az a változás, amire a Juncker Bizottság javaslatot tesz, alapvető fontosságú, hogyha azt akarjuk, hogy ismét legyenek munkahelyek, növekedés, tisztesség, remény Európában, hogyha siker, sikeresek akarunk lenni, szükségünk van az önök támogatására, és nem csak erre, hanem a teljes elkötelezettségükre. Lehet, hogy túl nehéznek tűnik a feladat, és lehet, hogy időnként elveszítjük a reményt és a bátorságot, de gondolnunk kell azokra, akik létrehozták ezt az egyedülálló konstrukciót innovatív módon változtatták, korszerűsítették, javították. Az ő örökségüknek a hordozói vagyunk, és a történelem könyvek ben ez ma és holnap is a mi feladatunk, valamennyiünk feladata. Az, a tény, az tény, hogy ez egy nehéz feladat, de ez lehetővé teszi számunkra azt is, hogy büszkébe tegyük a szüleinket, büszkék legyenek arra, amit mi csinálunk, és a gyermekeink is büszkén nézenek vissza majd egy távoli, fényes jövőben erre a korszakra.